Okay, colleagues, um, we've had a very interesting session this morning, but we've got two more extremely interesting sessions to. Rendkívül érdekes eszmecsere után a következő napi rendi pontunk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása. Ez is egy nagyon fontos kérdés a szakbizottságunk eh, számára. Egyik nap hallgattam a rádiót, ahol szó volt az Egyesült Királyságban a fogyatékkal élőkre vonatkozó jogszabályokról. Emlékeztetnék arra, hogy nem olyan régen egy eh, fiatal ember 1985-ben eh, moziba akart menni, egy ugye baleset után rokkantkocsival közlekedett, és nem engedték be a moziba, mert azt mondták, hogy ez akkor tűzveszélyt jelentene. És ez nem volt annyira régen, hát azóta történt erről elépés, hanem is elég, de azért több országban elismerik, hogy a folyatékossággal élők jogai emberi jogok, és azért van némi minőségjavulás. De a világ más részein inkább még romlott a helyzet, tehát mindenképpen előre kell lépni, különösen a fejlődő országokban nagyon sokan élnek eh, fogyatékossággal, és ott eh, sokat a való. Nagyon örülök, hogy meghívtuk Lars Bosszemant, aki a nemzetközi eh, féltékonysággal és fejlesztéssel foglalkozó konzorcium eh, vezetője, és a Gender 2030 eh, program irányítója. Nagyon fontos, hogy ne csak programok legyenek, hanem azokat végre is hajtsuk. Körülbelül 7 hetes perce van, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Hadd mutassam be magamat és a szervezetemet. Ahogyan elhangzott, tagjai vagyunk a Nemzetközi Konzorciumnak, de a CDM tulajdonképpen az én szervezetem, elsősorban szegény, illetve közepes jövedelmi országban tevékenykedik, ott próbáljuk javítani a fogyatékossággal élők helyzetét, és a tevékenységünk kiterjed alapvető szociális szolgáltatásoktól, egészségügyi szolgáltatáson át egészen addig, hogy hozunk létre egy komoly mozgalmat, amely mindenütt síkra száll a fogyatékkal élők jogaiért. Ez egyfajta politikai munka, és azt hiszem, hogy ilyen minőségben vagyok most itt. ENSZ, Európai Unió és más intézményekkel is együtt működünk annak érdekében, hogy egyre fontosabb politikai kérdésé váljon a fogyatékossággal élők ügye. Az EU-ban más szervezetekkel együtt, mint például a Concorddal, amelyet természetesen valamilyen ismernek, működünk együtt. Nagyon kevés időm van, ezért sajnos csak néhány pontra tudok koncentrálni. Persze órákig tudnék beszélni erről a rendkívül fontos kérdésről, amit nagy szenvedéllyel képviselek. De most csak két kérdésre szeretnék foglalkozni. Először, Szeretném a globális eh, helyzetet egy kicsit ábrázolni, eh, nyilvánvaló a fejlesztés, a fejlődő országok kontextusában, hiszen ezért vagyunk ebben a szakbizottságban. Másodszorban néhány konkrét javaslatot is ismertetek, amelyeknek a segítségével eh, lehetne talán még erősíteni Hautalasszony véleményét, amit fekszik önök előtt, és amely, amit majd meg akarnak vitatni globális helyzet, hogyan is néz ki a fogyatékossággal élők helyzete a világon? Először is eh, a legfontosabb az, hogy itt nagyon nagy számokról van szó. A beszélések eh, szerint a világ népességének 15%-ának van valamilyen fogyatékossága, ezeknek az embereknek a 80%-a fejlődő országokban él. Tehát itt nagyon nagy számokról van szó, szóval ez nem egy marginális kérdés, hanem nagyon-nagyon sok ember életét érinti ez a fejlődő országokban, de nyilván más országokban is. A második jellemzője a globális képnek az, hogy a fogyatékosság oka és következménye is a szegénységnek sokan élnek fogyatékossággal szegényebb környezetben. Olyan emberek, akik, hogyha gazdagabb országokban születtek volna, akkor valószínűleg nem is lenne fogyatékosságuk. Ez az egészségügy nem megfelelő, vagy egyáltalán nincs is egészségügyi ellátás, vagy gyakran csak a e, rossz, e, helytelen, vagy e, kevés táplálkozás az oka a fogyatékosságnak. Az is igaz, hogy a fogyatékossággal élőknek kevesebb lehetősége van a szegényebb környezetben, hogy kiemeljék magukat a szegénységből. Ezt is nagyon fontos megérteni, hiszen a kérdés az, hogy, hogy általánosságban is olyan tudjuk kiemelni az embereket a szegénységből, ez nyilván összefügg az oktatással, van-e lehetőség jövedelemre, e, foglalkoztatás, képzés, stb. És általában is a részvétel a társadalom életében. Az élet minden területén a fogyatékossággal élők többszörös akadályjal szembesülnek Természetesen ezeket most nem tudom nagy részletességgel ismertetni. Némelyik akadály összefügg az épített környezettel, ez ugye nyilvánvaló. Néhány más akadály inkább attitűdhöz kapcsolódó akadály, időnként vallásokhoz kapcsolódik, kapcsolódnak ezek sztereotípiákhoz és időnként természetesen nincs elég pénz a támogató szolgáltatásokra és hát sokkal tovább tartaná minden felsorolnáék, ami akadályt jelent, mint amennyi időm van. Hát a, a globális képről beszélve tovább, egyre több tudományos adat támasztja alá azt, hogyha kizárjuk a fogyatékossággal élőket a társadalomból, az nem csak annak az egyénnek nagyon rossz, aki ilyen helyzetben él, hanem az egész országnak és az adott ország egész gazdaságának is. Ez, ez nagyon rossz. És egyre inkább, miután egyre több kutatás zajlik ezen a területen, egyre többet tudunk arról, hogy a társadalmaik mennyit veszítenek, hogyha kizárják eh, a, ezeket a fogyatékossággal élő embereket a helyet, hogy megfelelő oktatást biztosítanának, hogy integrálnák őket a társadalom életébe. Negyedik kérdés, amiről röviden szólni szeretnék, eh, következő. Azt hiszem, tíz évvel ezelőtt még eh, nem is tűzték volna rendre ezt a kérdést azaz eh, a fejlesztés kontextusában nemzetközi szinten és eh, az EU-ban is egyre nagyobb figyelmet kap a fogyatékossággal élők jogainak a kérdése, és ez egy eh, pozitív dolog ha megnézzük közelműben elfogadott keretmegállapodásokat, nagyon sok hivatkozást találunk a fenntartató fejlesztési célok agendája kapcsán is a fogyatékossággal érők jogaira és a velük kapcsolatos célokra. A fogyatékossággal élők jogait az emberek, fogyatékossággal élő emberek jogaival foglalkozó egyezmény is természetesen erősíti, támogatja. Ez az egyezmény tíz évvel ezelőtt fogadták el, tehát idén már csak éppen a tíz éves évfordulóját ünnepeljük az egyezménynek és ez foglalkozik emberi jogok kérdésével, a fogyatékossággal élők számára, tehát nem új konkrét jogok megadásáról van szó, hanem a világon mindenütt már megszerzett jogok érvényesítéséről. Az EU ratifikálta is ezt az egyezményt, ahogyan tudják, és ez egy hatalmas söprő győzelem a fogyatékossággal élők mozgalma számára. Az egyezménynek van két konkrét cikke, amely humanitárius segéllyel és a fejlesztési együttműködéssel foglalkozik. És nem akarok itt cikkeket vagy sok számot mondani, de aki részletekre kíváncsi, a 11. és 13. cikkről van szó. Az Európai Unió tehát ratifikálta az egyezményt, ezért köteles a humanitárius és a fejlesztési munkája során betartani az egyezmény rendelkezéseit. Itt sok olyan pont van, ami nagyon fontos az ilyen munka során és biztosítani kell mindenek előtt azt, hogy ne, ez a munka során ne keletkezzenek új akadályok. Egy klasszikus példa erre az lenne, hogy amikor új iskolákat építenek, például egy földrengés után, vagy csak az XY országnak nyújtott támogatás jegyében, akkor ott ne teremtsünk új akadályokat a fogyatékossággal élők számára, hanem az akadálymentesítés szempontjait már kezdettől fogva vegyék figyelembe. És ebben az összefüggésben kell javítani az Európai Uniónak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtását is. Miután nem sok időm van már, még néhány konkrét javaslatot is szeretnék ismertetni önökkel. Tehát mindenek előtt egy nagyon fontos kezdeményezésről van szó, hogy az Európai Parlament készít egy véleményt erről a témáról az Európai Parlament illetékes foglalkoztatási szakbizottsága számára. Miért ilyen remek ez a kezdeményezés? Mert ezzel erősíthetjük a jelentés külső dimenzióját. Emlékeztetjük az Európai Uniót arra, hogy még nagyon sokat tennivaló a külső fellépés terén. Itt nem csak a fogyatékossággal, a fogyatékossággal élők jogaival kapcsolatban nem csak az EU-n belüli e, kérdésekkel kell foglalkozni, persze ezzel is igen, de a külső szempontok is nagyon fontosak, és ezért lényeges, hogy a DEVE szakbizottság fejlesztési kontextusba helyezve véleményt készítsem. Az itt megtárgyalt véleményre rátérve. Szerintem jó lenne egy hivatkozás eh, a eh, Szenda eh, keret megállapodásra, és a 2030-as agendára, hiszen a fejlesztési agenda most ezzel már egy áramvonalasabb változata készül el. Emellett jó lenne megemlíteni azt, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe van abban, hogy az egyezményt támogassa a partnerországokkal folytatott párbeszéd kapcsán, akár környezetvédelmi, akár emberi jogi párbeszédre is gondolunk, hogy ezek párbeszédek során mindig gondoljanak és említsék meg a fogyatékossággal élő személyeket, és ez kihívás is az egyezmény végrehajtása számára. Én most nem tudom ezt megítélni, hogy rendelkezik-e minden ismerettel az Európai Unió végrehaj, ami a végrehajtáshoz szükséges, hanem fontos, hogy egymástól tanuljanak az érintett felek, és bevonják a fogyatékossággal élők mozgalmait minden országban ebbe a párbeszédbe e, ugye a e, Nothing about us without us, ezt a mottót élettel kell megtölteni, e, semmit sem rólunk nélkülünk. Azután lehetne utalni a véleményben talán egy sor lehetőségre az unió különböző szakpolitikai területein folyamataiban. Csak kettőt, ha említsek meg. Az első jelenleg újra nyílt vagy átírt konszenzus a fejlesztésért. Ez pontosan az egyik olyan kulcsfontosságú dokumentum, magas szintű dokumentum, amely azt hivatott biztosítani, hogy megvalósulhasson a mainstreaming, a fogyatékosságú ügyeik minden szakpolitikába vegyék figyelembe és az egyezmény és a mainstreaming kapcsán ez a konszenzus nagy lehetőséget nyit arra, hogy ezeket a jogokat tényleg érvényesíteni tudjuk, és, és fontos lépések történjenek. Itt a több éves pénzügyi keret félidei áttekintése felvizsgálta során érdemes lenne megnézni, hogy az EU eddig milyen pénzügyi eszközöket alkotott meg, ezeket lehetne értékelni, hiszen ezekkel a pénzügyi eszközökkel a fejlesztési ágazatban is sok mindent el lehet érni, ezért ezekkel kapcsolatban is célszerű lenne ajánlásokat kidolgozni. És végül nagyon fontos a következő. Véleményem szerint még soha nem létezett ilyen robusztus, erőteljes, szolid keretrendszer a fogyatékossággal élő személyek jogainak a tényleges érvényesítésére. Itt persze most mindek előtt az egyezményről beszélünk. De ennek a végrehajtása során biztosítani kell, hogy valósága váljanak a különböző kötelezettségvállalások. A parlamenti szakbizottság, de különböző civil szervezetek, mint a miénk is, hozzájárulhatnak a végrehajtáshoz, és ez egy állandó folyamat kell, hogy legyen, tudatosítani kell, hogy ez rendkívül fontos. És tudnunk kell, hogy nem azért, mert egyre több keret jogszabályban, megállapodásban megemlítik a fogyatékosság előtt jogait, hogy attól ez már meg is valósul és érvényesül, nem. Állandóan emlékeztetni kell az embereket arra, hogy ez mennyire fontos. Köszönöm a figyelmüket. I'm going to give the floor first to Heidi Köszönöm szépen. Először Heidi Hautalának adom meg a szót, aki az imént említett jelentést szövegezi meg az EMPL szakbizottság részéről. Köszönöm szépen! Minden, ami az imént elhangzott, helytálló. Teljes mértékben egyetértek azzal, mennyire fontos az, hogy a fogyatékosság kérdéskörét beépítsük az összes szakpolitikánkba. Egy nagyon fontos pillanatot éltem meg a munkám során, amikor társelnöke lehettem az ENSZ által szervezett egyik rendezvénynek, ahol a fogyatékossággal élőkről volt szó. A fogyatékossággal élőknek szerepet kell biztosítani a társadalomban, szerepük van abban is, hogy együtt alakítsuk ki velük azokat a szakpolitikákat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ugyanen életet élhessenek, mint bárki más. Ahogyan Boszálmán úr elmondta, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény a valaha volt legjobb lehetőségünk arra, hogy változást érjünk el. Az, amit leírtál, Linda, a, arról a fogyatékkal élő szeméről, aki moziba látogatott volna, nem történhet meg. Nemrégiben az Ukrán Légitársaság weboldalán olvastam azt, hogy a fogyatékossággal élők is utazhatnak a járataikkal, de ha van a, ha a jelenlétükkel valamilyen módon zavarják a többi utast, akkor, akkor kizárják őket az utazás lehetőségéből. Egészen komolyan beszélek, tényleg ez olvasható a honlapjukon. Szerintem nem szabad megengedni, hogy ez így menjen tovább. Nagy örömmel dolgozom együtt Boszálmán úrral, aki a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó szakemberek széles, széles körét képviseli itt ma. Nagyon fontos, hogy együtt működjünk vele, és a fogyatékossággal élőkkel és a jelentés megszövegezésében fontos, hogy ezek a szempontok mind-mind bekerüljenek a különböző EU-s szakpolitikákba. Különböző lépésekre van lehetőségünk. Nagyon örülök, hogy a katasztrófa kockázat csökkentési Szendai dokumentum is előttünk van. A parlament is küldött egy delegációt Sendaiba egyébként, ahol ez megszületett. Biztosítanunk kell azt, hogy a Fejlesztési Szakbizottság a fejlesztési szakpolitikán belül helyet tudjon teremteni a fogyatékkal élők jogainak, ennek a kérdésnek, és ahogyan Bosszámen úr mondta, én is úgy vélem, hogy a fogyatékossággal élők problémáit az Európai Unió és a partnerországok párbeszédének tárgyává kell tenni. A fejlődő országokban a fogyatékossággal élők élete megkönnyíthető azáltal, hogyha az Európai Unió is jobban odafigyel erre a témakörre. Köszönöm szépen. Két kolléga két szót, először is Davor Stér. Köszönöm szépen. Köszönöm Boszelman úrnak is. Ha megengedik, horvátul folytatnám. Úgyhogy talán érdemes lenne feltenni a fülhallgatókat most. Boszelman úr, nagyon köszönöm önnek a amit elmondott, és köszönöm szépen a javaslatait és az ajánlásait arra a véleményre vonatkozólag, amelyet előkészítünk majd itt a szakbizottságban, és amelyről szavazni is fogunk. Biztos vagyok benne, hogy sokan fogják támogatni ezt a szöveget. Egy általánosabb kérdésre térnék most ki, Ami a jogi fogalommal meghatározásokat illeti, ezek nagyon fontosak, konkrét kiadással lehetnek. A siketek és a vakok és gyengénlátók problémáit ismerem közelebbről. Ők egy önkategóriát képeznek, akiknek a jogait még az Európai Unióban sem írták körül megfelelően. Vannak olyan tagállamok, ahol ezek a személyek nem tudnak élni a jogaikkal, mert a jogi fogalom meghatározások más fogyatékossággal élőkkel sorolják őket egy kategóriába. Biztos vagyok abban, hogy ez nem csak EU-s probléma a második megjegyzésem. Ön beszélt arról, hogy új megállapodásra lenne szükség a fejlesztési konszenzust illetően. Úgy tudom, hogy az Európai Bizottság az év végéig egy közleményt tesz majd közzé ebben a tárgyban. Tegnap friss információkat kaptam arról, hogy állítólag most már csak 2017-ben foglalkozik ezzel a bizottság. Talán az ön számára és a civil szervezetétek számára érdekes információ lehet az, hogy a jövő héten lesz egy nyilvános konzultáció, amely a külső és a belső végrehajtásról szól, az új globális célkitűzéseket, illetően ez a, ez a 2030-as menetrendről szól. 2016. novemberéig két további közlemény várható. Az egyik a fejlesztési célok belső alkalmazásáról szól, belső vég, végrehajtásáról, és ezen lépések külső végrehajtásáról is, tehát az EU határain belüli és EU határain kívüli végrehajtásáról. Én úgy gondolom, nagyon fontos lenne, hogy ezen nyilvános konzultáció alkalmával az önök szervezete is hallassa a hangját, és más egyéb érintett civil szervezetek is és aztán az új fejlesztési konszenzusról is lesz majd egy közlemény, mint mondtam, 2017-ben. Tegnap kaptam meg ezt az információt, szerettem volna ezt megosztani önökkel. Köszönöm szépen, El is Line következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Patricia Toya kolléganőm helyett szólalok fel, aki szintén részt vesz a vélemény megfogalmazásában. Köszönöm szépen. Tehát. Köszönöm a kolléganőnek még egyszer a munkát, mégpedig Toje kolléganő nevében mondok köszönetet, aki ma nem tud itt lenni, és akinek a feljegyzését most fel fogom olvasni. Sajnálom, hogy nem tudok ma jelen lenni, az ülésen, írja Tolja képviselőasszony, sajnos vissza kellett térnem Olaszországba, Milánóba a mai napon, és remélem, hogy az Európai Parlament a mai ülésen hozzájárul hat az ENSZ munkájához, amelyet a fogyatékossággal élők jogaival kapcsolatosan végez. Kb. egy milliárd ember él világszerte fogyatékossággal, nagy részük a fejlődő országokban, a szegényebb országokban él. A módosításaim révén szerettem volna biztosítani azt, hogy az összes szakpolitikai területen figyelembe vesszük ezt a kérdéskört, és valóban egy hosszú távú inkluzív munkatervet hozunk létre. Fontosnak tartom azt is, hogy a konkrét információkat is figyelembe vegyük, amelyek az életkorra vonatkoznak, a fogyatékossággal élők nemére, és így tovább, amelyek segíthetik az EU-s projektek megfelelő végrehajtását ezen a téren. A hiányzó statisztikák sajnos sokszor veszély, veszélybe sodorják az EU-s projektek sikerét. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyatékossággal élőkre ne csak katasztrófa helyzetben figyeljünk oda, hanem eh, a humanitárius katasztrófák esetében is figyeljünk oda rájuk. Köszönjük, és most meghallgathatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen! Hallhattunk általánosabb megjegyzéseket is, nem csak kérdéseket. Ami az utolsó pontot illeti, a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos adatgyűjtés egy olyan téma, amelyel sokat foglalkozunk, nagyon fontosnak tartjuk ezt mi is, főként a 2030-as menetrend kapcsán, amely kifejezetten megfogalmaz ezt a célt. Nyilván azonban ehhez jelentős kapacitásokra van szükség, a különböző illetékes szerveknél az összes országban persze, de a szegényebb országokban is igaz ez. Ez egy nagyon fontos szempont valóban. mert bár idéztem néhány számadatot én is, 15%, 80% és így tovább, ezek nagyon megbízható becslések, de azért mégiscsak becslések, nem igazán kézenfogható statisztikai adatokról van szó. Ez egy nagyon fontos szempont. És röviden visszatérnék a fejlesztési konszenzusra, amelyet említettek. Köszönöm egyébként, hogy új információt is megosztottak velem, most már úgy tűnik valóban az év végén nem zárul le a munka ezzel kapcsolatban, hanem jövő évben várható ennek az eredménye. Május 12-én, ha jól tudom, lesz egy egyeztetés egyébként EU-s miniszterek körében erről a kérdésről. Ez talán még egy plusz információ, remélem, hogy ez a legnapra készebb információ ennek kapcsán és remélem jó dátumot mondtam, de biztosak lehetnek mindenképpen abban, hogy mi magunk folyamatosan nyomon fogjuk követni a konzultációt, és minden egyéb más kommunikációs csatornát is használni fogunk. Ez egy nagyon fontos dokumentum, és az összes EU-s intézmény álláspontját tükrözi a fejlesztés politika területén, ezért is olyan fontos számunkra, hogy részt vegyünk ebben a munkában. Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Hát úgy tűnik, többet tud arról, hogy mi történik a tanácsban, mint mi. Folyamatosan kérjük a tanácsot, hogy adjanak már egy dátumot, és számoljanak be arról, hogy miről vitáznak. Hát ön ezt most megtette. Én meg a Lede Placencia van itt a bizottságtól, nem tudom, hogy kérje a szót, mielőtt Heidi Hautalának adná meg újra a szót, de kérem legyen rövid, mert nagyon fontos hogy a következő napi rendi ponthoz is elég időnk legyen. Csak röviden szeretnénk megint megerősíteni a bizottság elkötelezettségét az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogaival kapcsolatos egyezménye implementációja kapcsán, és nagyon örülünk ennek az eszmecserének is. A jelent jelentése kapcsolatos állásfoglalást is nagy érdeklődéssel fogadtuk, és szeretném röviden kihangsúlyozni, hogy a fogyatékkal élő személyek Európai Uniós jogainak erősítése külső fellépések segítségével az egyik legfontosabb 2010-2020-as stratégiába illeszkedő fellépés, és jelen pillanatban leltározási folyamatban vagyunk, és egy köztes jelentést állítunk össze a stratégia kapcsán, amely jelentésbe beleveszük azokat az elemeket, amelyek az említett tevékenységekkel kapcsolatosak, illetve megnézzük az ajánlásokat is, a konklúziókat is, és a lezáró jellegű megfigyeléseket is a, azon szakbizottság tollából, amely a fogyatékkal élő személyek jogait monitoringozza az egyezmény implementálását követően. Folytatódik ez az esmétcsere. Edi szeretne még ezt hozzátenni valamit? Igen, röviden. Azt hiszem, hogy fontos, hogy ezt a jelentést tervezetek módosítókkal tovább fejlesszük, javítsuk. Fontos a civil társadalom részéről és mások részéről is a módosítók beadása, ezt szeretettel várom április 25-e déli 12 óra a határidő, vagyis jövő hétfő, ezért gyorsan kell cselekedni. Valóban, április 25-e a határidő, nagyon gyorsan kell tehát begyújtani a, benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, remélhetőleg a fogyatékkal élő életét érdemben javíthatjuk. Nagyon fontos, hogy mindenkire odafigyeljünk, senkit ne hagyjunk magára. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. Köszönöm szépen. And I'll invite Eric Solheim to come up here on the podium now. Okay, colleagues, last but not least this morning we move to item 20, measuring... 20-as napi rendi pont az ODA kapcsán, ez a következő napi rendi pontunk, és köszöntöm az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának elnökét, Erik Szolheimet, a DAC elnökéről van tehát ez szó. Februárban Párizsban volt egy magas szintű DAC találkozó, és komoly döntések születtek a tekintetben, hogy hogyan működjön tovább ez a bizottság. Erik, ahogyan bizonyára ön is tudja, nagyon sok nem kormányzati szervezet és egyéb intézmény figyelmének középpontjába került ez a bizottság és az ő működése és módosításai. A katonai személyzeti finanszírozási kérdésekről van szó, fontos, hogy a segély, a támogatás és a katonai kiadások között különbséget tegyünk, ez a legfontosabb cél. A mi szakbizottságunkban egyetértünk azzal, hogy a védelmi biztonsági célkitűzések prioritást élveznek, a jelenleg a biztonság garantálása a legfontosabb, hiszen a biztonság hiánya a legnagyobb akadály a fejlesztésben. De kérem, mondja el ön inkább, hogy miről van szó. Természetesen ez a szervezet a migránsválság kapcsán is komoly nyomás alá került, az Európai Unión belül is számos kormány e tekintetben nagyon sok pénzt költ. Szeretném tudni tehát, hogy mi történik az ODE-vel. Tamán Beki itt volt vendégünk ma reggel, szeretném elmondani ezt még önnek, és Beki úr beszélt az illegális pénzmozgások problémájáról, illetve a saját szakbizottságának a munkájáról e tekintetben is az Afrikai Unió tevékenységéről, illetve azt javasolta, hogy tartsuk a kapcsolatot velük és működjünk együtt. Ez a Panama iratok kapcsán is kiderült, hogy mennyire fontos ez a probléma, az illegális pénzmozgások problémája, és nagyon örülünk, hogy ma eljött ide. Ezek azok a kulcsszavak, amelyek meghatározzák ma a híreket. Akkor még egyszer köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, Linda, örömmel vagyok megint itt az Európai Unió Fejlesztési Szakbizottságában. Először egy széles képet rajzolnék fel, és utána térnek rá a konkrét kérdésekre. A globális kép a következő. Szeretném elmondani, hogy itt van a nagy titok. A világ szép és fantasztikus hely, és a lehető legjobb világban élünk. És az emberiség történelmében a 2016-os év a világ legboldogabb éve volt. Természetesen Dél-Szudánt és Szíriát ez nem érinti, de az átlag ember élete soha nem volt boldogabb, soha nem volt erőszakmentesebb időszak az emberiség történetében. Az átlag ember soha nem volt magasabb, kövérebb, műveltebb, soha nem kapott jobb oktatás, soha nem volt egészségesebb az átlagember. 2015-ös év volt például az utolsó éve az emberiségnek, amikor a gyermekbénulás még gyermekbénulást regisztrálták, azóta ezt gyakorlatilag sikerült teljesen kiírtani. De még egy dolog. 7 millió 7 millió szám. Ezt a számot szeretném elmondani. 2016-ban 7 millió gyermek életét tudtuk megmenteni, 7 millióval több gyermek életét tudtuk megmenteni, mint 1990-ben. Ez nagyon sok boldog anyát és apát is jelent, de természetesen ö, nagyon sok ezek közül a gyerek közül később mégis meghalt, de ők nem szerepelnek benne, a, mégsem a hírekben. Vagyis ezt a globális képet azért szerettem volna megosztani önökkel. Miért ö, ö, teljesítünk sokkal jobban? Ennek két oka van. Az 1990-es éveig ö, a egyre ö, jobb ö, egyre ö, csökken a szegényebb ö, populáció aránya. 1990 óta folyamatosan csökken ez a szám, és a gyermek ö, halandóság statisztikáit is folyamatosan felezzük évről évre. Ö, a jobb szakpolitika és a több forrás eh, vezethet eh, a, ezeknek a kiváltó okai. A, a, a G20-ak eh, is hozzájárultak ehhez, és minden vezető ipari a hatalomban egyszerűen a forrásokat, illetve a szakpolitikákat próbálják fejleszteni, és ezeket a szakpolitikákat most már úgy alakítják, hogy megvannak ezek a prioritások. Ez fontos, ez egy látható eredményeket produkáló fejlemény. Tehát a szakpolitika nagyon fontos, az erős államokra is szükségünk van. A jobb, nem, nem igaz az, hogy amit a jobb oldaliak mondanak, hogy az állam nem fontos, nagyon fontos, hogy a magánszektort is bevonjuk a fejlesztési folyamatokba. De a szakpolitika nem elég, hogyha nincsenek források, és Addis Ababában tavaly megállapodtunk abban, hogy itt három fejlesztési forrás van, az adó, a magánbefektetések és a fejlesztési segély. Az adó a legfontosabb ebből a háromból. Gyakran azt mondjuk Európában, hogy mi fejlesztünk, mi vagyunk a fejlesztés kulcsai. Sokan azt mondják, hogy az UNICEF, az UNESCO vagy az Európai Uniónak kell elvégezni a képzés és oktatási feladatokat. Nem erről van szó. Több mint 98% a fejlődő országokban az oktatásnak az adófizetők pénzéből történik. Kínában a kínai adófizetők pénzével finanszírozzák az oktatást, Indiában az indiaiakéval természetesen Természetesen külföldről kell, hogy érkezzenek a bevált gyakorlatok, a technikai felszereltség, stb. stb. De mégis az a helyzet, hogy az adófizetők pénzéből a tagállami, az, az állami tag, adófizetők pénzéből valósítják meg az oktatást. És Becky úr délelőtt is elmondta, hogy igaz, hogy a, hogy a tőke óriási mértékben mozog ki Afrikából, ezt meg kell állítani. Óriási károkat okoz ez Afrikának, Afrika népeinek, de az adó fizetőknek is ez egy óriási kár, hiszen ez egy feneketlen hordó, Afrikából egyszerűen kimegy ez az óriási pénzmennyiség, ezt le kell állítani. Ezért most már nagyon sok kezdeményezést indítottunk e tekintetben, az egyik adóügyi kezdeményezésünk abban áll, hogy fejlett országoknak segítünk abban, hogy egy megfelelő adórendszert állítsanak össze az, az országaikban. A GDP 10%-a jelenleg ott az adóbevétel, átlagosan, az Európai Unióban ez 35 százalék, ez egy óriási különbség, vagyis ennyivel kevesebb pénz fordítódik ott egészségügyre és oktatásra. A következő években automatikus adó információ csere, cserére sor kerülhet Európában, vagyis például Norvégiából, az én országomból, az Egyesült Királyságba küldhetnek egy lekérdezés, vagy Luxemburg, vagy bárhová máshova is működni fog az automatikus csere adóügyekben, de nehezebb dolgok van azoknak a, az államoknak, ahol nincs megfelelő robusztus adóinformáció. Ezért kell támogatnunk ezeket a törekvéseket, de ez az csere, ez az automatikus információ adás a tőkeáramlásokat le tudja állítani ami pedig az adóalap erózió és a profit shifting program tör, problematikában történik. Itt is van számos kezdeményezésünk. Alapvetően ez nem illegális, de Obama elnököt idézném, ez, itt nem arról van szó, hogy ez, ez illegális vagy sem, hanem arról, hogy ez immorális. Osborne kancellár is azt mondta, hogy Például a Starbucks, a Google és a Microsoft semmilyen adót nem fizetnek az Egyesült Királyságban. És nem csak ott sem, hanem Vietnámban, Perúban, vagy Panamában sem fizetnek adót. Nagyon-nagyon ritka az, hogy ezekben az országokban ők adót fizetnének, hogyha például az Egyesült Királyságban sem fizetnek adót. Ott kell befizetni az adót, ahol a termelés megtörténik. Ez egy nagyon bonyolult ügy. Vannak olyan helyzetek, ahol Kongóban, Kínában vagy más országokban részben esik ez az adóügy illetőség, de ezeket mind be kell fizetni, és a politikusoknak az emberi történelem során önök, az önök ölébe hullott most a világ legnagyobb ajándéka a Panama iratok formájában, hiszen a, a világszerte globálisan az adó kikerülés ellen kell harcolnunk. Most érkezett el ennek a pillanata, ez egy olyan óriási, fantasztikus e, lehetőség, amelyet nem szabad elapróznunk, ezt ki kell használnunk. Vagyis itt nem csak politikai szándékról van szó Európában, Európában, az USA-ban, Kínában, ki kell használni mindenhol globálisan ezt a lehetőséget, és itt az alacsony adószintekről van szó, de valakinek finanszíroznia kell mindent, hogyha azt szeretnénk, hogy a szegénységből kiemeljünk embereket. És itt az adózás a legfontosabb a fejlesztési komponens. A második a magánberuházás. Több mint százszorosára rúg ez napról napra, ennek a volumene, azt kell megnézni, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a forrásokat a magánberuházás ösztönzéséről van szó tehát. A Párizsi Egyezmény után New Yorkban holnap fogják aláírni ezt az egyezményt a magánberuházás tekintetében. Ez is egy történelmi esemény lesz. Be kell vinni a zöld beruházásba a magánszektort, ez nagyon fontos. Aztán ami az ODA-t illeti, Odi, az Odi maga tulajdonképpen ö, a vízbe szólt só, hiszen ez alatt azt értem, hogy az legkevésbé fejlettebb országokba visszük a, a fejlesztést, például Brazíliába illetve olyan országba viszik, amelyek a legkevésbé fejlesztek, de nem olyan országokba, ahol egyébként sok a szegény. Azt látjuk, hogy ennek katalizátor hatása is van, és bizonyos lépéseket tettünk. Azt láttuk, hogy 2015-ben első alkalommal láttuk azt, hogy a leg a legkevésbé fejlettebb országokba jutó segélyekkel érdemi eredményeket tudtunk elérni. A pénzügyi válság idején ugye mindenki azt mondta, hogy majd csökkenni fognak a segélyek, de nem ez történt. Sem a humanitárius válság, sem a migrációs válság idején, amikor ez eh, lett a legfontosabb politikai kérdés, folyamatosan nőtt eh, az, e- ez az elmúlt évek során de természetesen nem ez az, amit ígértek az európai és más országok. Évről évre mégis nőtt a segély, és most próbáljuk meg ezt egyre inkább a legkevésbé fejlett országok felé kanalizálni. Emellett négy fontos reformot próbáltunk végigvinni az elmúlt években az ODA, a hivatalos fejlesztési segélyek kapcsán, azzal a céllal, hogy ezeket átirányítsuk a legkevésbé fejlett országok felé. És az, hogy most a magánbefektetések majd a közép-afrikai köztársaságra fognak fókuszálni, hát ez illúzió lenne, de azért a kisebb és kevésbé jelentős változtatás az, hogy megváltoztattunk a békére és a biztonságra vonatkozó néhány szabályt. Ezek a kis jelentőségi szabályok, segélyek egy százalékát érintik, tehát nem igazán jelentős, nem szignifikáns ez a változtatás a segélyek egészére vonatkozóan. De ezért ezek hasznos változások, a civil társadalom egy része fél attól, hogy majd katonai célokra használják fel a segélyeket, de ez nem megalapozott. Én Norvégiában miniszter voltam 7 éven keresztül, fejlesztési ügyekért voltam felelős, és tudom, hogy semmilyen esélye nem volt annak, hogy a norvég védelmi miniszter katonai célokra E, fordítsa ezeket a, ez a pénzeket mondjuk Afganisztánban, nem ez teljesen alásná azt, e, ami a segélyeknek, a fejlesztési segélyeknek a célja. A biztonság persze kulcsfontosságú a fejlesztés e, számára, de nem akarjuk, nem másatjuk alá az oktatás és egyéb kiadásokat. Hogyha az Egyesült Királyság nagyon hasznos választ tudott adni Sierra Leone-ban az ebolára, nos ezzel a reakcióval az ENSZ, az Egyesült Államok, az orvosok határok nélkül, és mindenki más profitált ebből enélkül nem ment volna. Hogyha az Egyesült Királyság katonai kórházakat küldött volna eh, oda a British Airways-zel, ez nem lett volna probléma, de nem, hogyha fapadosokkal ment volna a szállítvány, az sem, de katonai szállítógépekkel, pedig az sokkal olcsóbb lett volna, azt nem lehetett volna hivatalos támogatási segélyként elismerni. Ezt nem tartottuk ezért hasznos szabálynak, és ezért jövőbeni válsághelyzetekben lehetőség lesz odaként elszámolni azt is, ami katonai gépekkel szállítanak a válság vezet be. A gender alapú erőszakkal is foglalkozunk, a, de, mint mondtam, az ezzel kapcsolatos változtatások nem jelentősek. A második változtatás, ezzel foglalkozott azt hiszem már az önök bizottsága is, a kölcsönök kérdése. Hasznos kölcsönöket ad sok európai ország, fejlődő országoknak. Most változtak a szabályok. A legkevésbé fejlett országoknak nyújtott, se, nyújtott kölcsönt többet fog számítani, mint a közepes jövedelmi országoknak. Tehát ilyen értelemben módosítottuk a szabályokat. A kölcsön kapcsán a vissza nem térítendő támogatás ekvivalens módszerét alkalmazzuk, ez is logikus, mert múltban az volt a rendszer, hogyha volt visszaélés a hitellel kapcsolatban, azt teljesen vissza kellett fizetni, de most felelősség teljesen módon kezeltünk volna mindig a hiteleket, akkor lehet, hogy egyáltalán nem lett volna hitelezés, és nyilván ez se lett volna jó ösztönző. Harmadik dolog, koncentráltunk a magánszektorra, ez a legfontosabb reform. Különböző intézkedések mögött más rendszerek állnak. Most azt alkalmaztuk, hogy fejlett pénzintézetekkel rendelkező országok, mint a Skandináv országok vagy Egyesült Királyság, nagyon fejlettek a pénzintézetek. Tehát, hogyha ott a fejlesztési intézetekbe az állam pénzt tesz be, akkor ezt ODA-ként, odaként el lehet ismerni. Persze bizonyos ponton az állami költségvetésekben a fej, a támogatás célországaiban eltéríthetik ezeket a pénzeket, de a cél az, hogy ezeket újra és újra befektessék, és ezért ezt fejlesztési támogatásként elismerjük abban a pillanatban, amikor a fejlesztés fejlesztési segélyeket bonyolító pénzintézethez kerül ez az összeg az állami költségvetésből. Vannak vegyes mechanizmusok és magánszektor, állami, közösen ezeket esetenként és instrumentumonként külön-külön fogjuk mérni. Ez egy nagy harc, mert minden ország hajlik arra, hogy azt gondolja, hogy az ő rendszere a legjobb és a legsikeresebb, de más rendszerek elismerésében nem annyira nagyvonalúak. Itt két út is vezet Rómába, vagy mondhatjuk azt, hogy minden út Rómába vezet, ezért minden rendszert lehet támogatni, nem mondhatjuk azt, hogy a norvég rendszer jobb, mint a francia, vagy fordítva. Mind a kettőtvel tudunk dolgozni. És végül a legfontosabb talán. 1990-ben az OECD-ben megállapodás született, hogy a menekülteknek nyújtott támogatás is beszámítjuk az ODA-ba. Ez akkor történt azonban, amikor a menekültek kereső költség nagyon alacsony volt. Én ennek a bizottságnak az elnöke voltam korábban, ez általánosan 3 volt az OECD-ben, de most a az ész, skandináv országok, Hollandia, Ausztria és Svájc, hét ország már 20% fölött vannak, tehát a saját menekültek ellátására fordított költségeik, a saját költ, fejlesztési kiadásaiknak több mint 20%-át teszik ki, és ez a saját országban ellátott menekültekre vonatkozik. Ez tehát összhangban van a persze a szakirodalom ma itt nem sértik meg a szabályokat, de hát azért ez nem igazán hasznos ez a helyzet. Úgyhogy azt tanácsoljuk a kormányoknak, hogy ez csökkentsék ezt az arányt. Persze mindent meg lehet tenni, vagy csak mindent meg lehet tenni, de nem minden hasznos. Ezért mi azt tanácsoljuk, hogy ezt az arányt alacsonyabb szinten tartsák a kormányok, Svédország eh, például 1,4%-nál tart, tehát a fejlesztési költségek a hányadát fordítják országon belül a eh, menekültekre, illetve 1,4% eh, a GDP-nek fordítják fejlesztési segélyekre, és ennek csak a, a, a felét, 0,7%-ot fognak ténylegesen, és a másik felét otthon elkölteni. Az Európai Uniónban Németország és az Egyesült Királyság eh, úgy nyilatkoztak, hogy eh, nem eh, fogják az otthoni menekült ellátásra át irányítani a kötelező ODA támogatást, tehát a hivatalos fejlesztési támogatást. Meg kell vizsgálnunk más szabályokat is annak érdekében, hogy a kimenetős irányba menjenek a folyamatok. Ugye jelenleg sok a kihívás, megpróbáljuk egy kicsit feszesebbé tenni az eljárásokat. Például a menekültek definíciójának a kérdése. A szakirodalomban sokat beszélünk a menekültek elismeréséről, de hogy kik maradhatnak az európai országokban, nos, sokszor nem kapnak menekült státuszt az ENSZ standardoknak megfelelően, hanem más humanitárius alapú elbírálásban részesülnek. Hát ezt is meg lehetne vizsgálni és borzasztóan egy különbségek vannak itt is, hogy egyes országoknak mekkora a ráfordítása. Van, akik sokkal többet költenek, mások sokkal kevesebbet ugyanazokra a tételekre. És Hollandiában például nyilván sokkal magasabbak a fizetések is, mint Portugáliában, de a kiadásokban mutatkozó különbség még Eh, ezeknél a különbségeknél is sokkal nagyobbak. mert eh, nem mindig csak a gazdaság fejlettségével függnek össze. Nem lesz könnyű ez a munka, de megpróbáljuk áramvonalasítani, egyszerűsíteni a szabályokat, és a következő magas szintű ülésen jövőre már reméljük eh, még tovább léptünk. Ennyit szerettem volna elmondani, várom a vitát. Elnök, köszönöm. Nagyon jó átfogó képet vázolt fel, és eh, igen, itt van, aminek örülhetünk is, ön így kezdte. Tegnap a biztos, eh, hát egy egész hosszas litániában sorolta fel a globális katasztrófákat, eh, elbeszélt Etiópiáról, sok felé járt, gondolom nagyon sok nehéz helyzettel szembesült, hát és néha hát úgy érezte, hogy a világon eh, a helyzet romlik. De önnek igaza van, hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, átlagország, eh, átlag bolgára eh, jobban él, mint bármikor. Persze, az én életem is, ha összehasonlítom a szüleim életével, mondjuk a 30 es években, hát nyilván nem mondhatom azt, hogy nekem most rosszabb, azóta van egészségügyi ellátás, sok minden, Eh, pozitívan változott. És fontos, hogy e, ezt is észben tartsuk. A skandináv országok, az Egyesült Királyság, Németország eh, a jóléti államot nem akkor alakították ki, amikor már gazdagok voltak, hanem amikor még nagyon szegények voltak, és mégis az alapszolgáltatásokat, a jóléti állam alapfunkcióit akkor megteremtették. És ez most jól működik. Nagyon hasznos volt tehát azt, hogy ilyen távlatba helyezte ezt a kérdést. Az első kérdést talán én teszem fel, és utána átadom a szót a kollégáimnak. Ön beszélt arról, hogy meg kell ragadni a lehetőségeket, amiket a Panama íratok kiszivárgásra jelent. Persze korábban is voltak ilyen találkozók, jelentések, mindenki összeült, és aztán öt év múlva meginüléseznek az emberek. Most azt mondja, hogy változnak tényleg a dolgok. Az OECD országban tényleg megvan most a politikai akarat? és hogyan tudjuk megítélni azt, hogy valami tényleg megváltozik? Mi lesz az eredménye az OECD-ben folyó munkának? Tehát mi, mi, mi történhet, mire számíthatunk? És Davos Stírnek adom a szót a néppárton. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Zolheim úrnak is. Először is egészen világosan, egyértelműen fogalmaznék, a különböző, a katonai beavatkozásoknak mi volt az eredménye. Szerintem, hogyha egy missziónak katonai célja van, akkor ez nem fejlesztési támogatás. Hogyha fejlesztési támogatás Si célokat szolgál azonban egy-egy ilyen misszió, akkor eh, hivatalos fejlesztési támogatásnak kell azt tekinteni. Ha jól értettem, ezt a fajta filozófiát próbálják követni, és a néppárt részéről ez olyasmi, amit mindenképpen üdvösnek tartunk. Van egy másik kérdés is. Tavaly a fejlesztési menetrendbe felvettünk eh, biztonságpolitikai és béke fenntartói kérdé- fenntartással kapcsolatos kérdéseket is. Ezek korábban nem szerepeltek a fejlesztési menetrendben. Nyilván időnként felül kell vizsgálni a fejlesztési menetrend finanszírozását is. A hivatalos fejlesztési támogatás együtt, támogatási együttható kapcsán elmondottakból azt szűrtem le, hogy ez még egy folyamatban lévő munka, és nem zárult le, ha jól értem. Jó lenne, hogyha tovább haladnának ebbe az irányba. Tudom, hogy mások biztosan jóval restriktívebben gondolkodnak erről. Remélem, hogy a végén valamiféle kompromisszum születik majd, de nagyon érdekelne, hogy ön mit gondol erről, hogy, a, hogy néz ki a jelenlegi helyzet, és mi várható a jövőben ezzel kapcsolatosan. Elis is Life, szocialista ö, frakció, köszönöm szépen. Megvárom, hogy feltegye a fülhallgatót. Szeretnék köszönetet mondani Zolheim úrnak. felkarolnám azt a gondolatot, amelyet a végén fogalmazott meg, szeretném elmondani, hogy nagyon aggaszt bennünket az a tendencia, hogy a menekültek befogadásából adódó költségeket is fejlesztési támogatásnak tekintik. Ez nem fejlesztési támogatás. Egy nagyon nagyra törő ambiciózus menetrendet fogalmaztunk meg, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fejlesztési menetrendnek értelmében meg kellene fordítani ezt a tendenciát, a tagállamoknak többet kellene fordítaniuk fejlesztési támogatásra, és nem fordítva. Az Addis Abebai konferencia véleményem szerint egy elszalasztott lehetőség volt, jóval nagyobb szerepvállalást kellett volna megvalósítani, jelentősebb vállalásokra lett volna szükség. És aztán mi a helyzet az Addis Abebai kezdeményezéssel? Nemrégiben Beki elnökkel is beszéltünk arról, hogy jóval többet lehetne tenni az adó elkerülés és az adócsalás ellen. Érdekelne, hogy ön mit gondol arról a javaslatról, amely Addis Abebában született, és arról a javaslatról, amelyet a bizottság terjesztett elő nemrégiben az ország specifikus jelentésekről. Ez egy globális kihívás, globális eszközöket kíván meg. Nem elég, hogy agregált adatokra támaszkodunk a fejlődő országok esetében. A hatékonyabb lépések szükségesé tennék azt, hogy egy teljes információcsere valósuljon meg, és hogy országonkénti jelentéseket kapjunk. Köszönöm. Heidi Hautala következik. Köszönöm szépen, Erik, hogy ilyen átfogó képet vázoltál fel. Persze, te vagy a legmegfelelőbb személy arra, hogy ilyen átfogó képet vetíts elénk, de a globális szintér nagyon bonyolult, mondhatnánk egy dzsungel, és nagyon keményen kell dolgoznunk azért, hogy a fejlesztési támogatások adta lehetőséget ne vesszenek el, és ne szalasszuk el a Panama iratok, illetve a Panama botrány jelentette lehetőséget sem. Először is, ami az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának legutóbbi találkozóját életén nagyon jó beszámolót hallhattunk. Most olvasom azt, hogy az OECD vizsgálja azt, hogy Dánia hogyan számolt be a hivatalos fejlesztési támogatásról, amelyet a menedékkérők nyelvi képzésére fordítottak, és arra, hogy segítsék az elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. Vajon elége azt mondani egy ilyen esetben, hogy ezeket a költségeket tartsák le a lehető legalacsonyabb szinten. Van-e valamilyen mechanizmus, amely biztosítja, hogy ezek a költségek ne legyenek csillagászatiak végeredményben, hiszen akkor kevesebb pénz jut az igazi fejlesztési támogatásra és a szegénység felszámolására például a fejlődő országokban. Egy másik kérdés a támogatások hatékonyságáról szóló buszani konferencia kapcsán Szeretném megkérdezni, hogy mennyire mutatkozik hatékonynak a fejlesztési támogatás, milyen információk állnak rendelkezésre a donorokról, hogyan alakul az együttműködés, van-e valamiféle innováció ezen a területen? Köszönjük. Most a liberális frakció következik. Szeretném elmondani először is, hogy nem voltam itt a bevezetésben, nem hallgattam meg a vendégünk bevezető szavait, mivel részt kellett vennem egy állásfoglalás elfogadásában, egy emberi jogi, nemzetközi jellegű emberi jogi kérdésben, azonban az eszmecserét figyelemmel követtem a fejlesztési támogatások kapcsán, és azt hallottam, ha jól értettem, hogy mindenek előtt a kevésbé fejlett országokat célozzák meg ezekkel a támogatásokkal. Ez rendben is van. A bizottság javaslatában szerepel ez a differenciálás, és ott ö, már az Európai Uniós ö, ö, definícióban szerepel a küszöbországok eleme is, amelyeket úgy tűnik, hogy a differenciálásban most már kizárnak ebből. A kérdés az az, hogy miért. Talán azért, mert ezeknek a fejlődő, ezeknek a őt belül kapcsolatban az az elvárás, hogy saját erejükből lábaljanak ki a válságból, hiszen megvannak erre állítólag a forrásaik. Ezekben az országokban azt látjuk, hogy mégis óriási problémák vannak, és 2015-ben a konferencián azt a célt tűztük ki, hogy a legfontosabb a fenntartható fejlesztés. De minden egyes országnak, saját magának is fel kell vállalnia a saját feladatait. A kérdés az az, hogy az OECD hogyan gondolja ezt pontosan? az egyes országok fe, felelősségének a kérdését hogyan próbálja támogatni az ön szervezete? Ez az első kérdésem. A második. A 20 ot említette, Ön is ön erről a 20%-ról beszélt, hogy az Európai Uniós források 20%-át a menekültek támogatására fordítjuk Európán belül. Itt nyilvánvalóan fontos, hogy a tagállamok hozzájárjanak ehhez, és hogyha az, azonban az afrikai országok eladósodnak, akkor akkor hogyan ö, oszlik meg a többi része ennek a segélynek ezekben az országokban. Végül pedig a tényleges segély nagyon más számokat mutat, mint a hivatalos statisztikák, ezt ön is említette. A Le Monde-ban olvastam 15 évvel ezelőtt egy OECD-s tanulmányt, ahol már szintén említették ezt, az óriási problémát. És itt is azt látjuk, hogy nagyon sok a következetlenség, és hogyha ön ezzel kapcsolatban tenne valamit, akkor számíthat a támogatásunkra. Nos, Valóban nagyon egyenesek voltak ezek a szavak, visszaadnám a szót. Nos, nagyon sok, nagyon jó kérdést hallottunk, és elnézést, hogyha nem tudok mindenre megválaszolni. De az utolsó felszólalókhoz kapcsolódnék először nem 20%-ot használják fel az összes jövedelemnek a, a menekültekre, hanem csak bizonyos tagállamokra vonatkozik ez, és természetesen a Németország és az Egyesült Királyságot ez nem érinti, vagyis ez az összes, a totál az összegnek nem 20%-a mindenhol, csak a skandinávoknál bizonyos helyeken, Hollandiában, Ausztriában, Svájcban is a többi tagállamban ez az, ez az arány sokkal kevesebb. Arra következtetésre jutottam a tapasztalataik alapján, hogy a vezetés a legfontosabb eleme ennek a támogatásoknak, de azt hiszem, hogy ez általában is igaz, Európában is és máshol is, és hogyha megnézzük a bolygó különböző helyszíneit, ahol két nép nagyjából egyforma, de mégis azt látjuk, hogy a fejlődésbeli különbségek óriásiak. Vegyük például eklatáns példáként Ugandát és Eritreát, vagy Észak-Koreát és Dél-Koreát, akkor meglepő az, hogy mekkora nagy a különbség, vagy mondjuk Haiti és a Dominikai Köztársaság között. A Dominikai Köztársaság egyfőre jutó jövedelme hétszerese Haitiénak. Haiti viszont korábban volt sokkal gazdagabb, vagyis itt egyetemen a vezetésben vannak a különbségek. Megnézzük a különbséget a diktatórikus államok és a többi állam között, akkor ezt látjuk. Vagyis a legfontosabb a vezetési formája az adott országnak, de természetesen Nos, a konferencián is megállapítottuk, hogy a, hogy sokkal több, jobban kell támogatni a költségvetéseket a vezetőség részéről, de ez, ez politikailag nagyon nehezen megvalósítható. Ezt önöknek is mélegelniük kell. Itt még más politikai nehézségek is vannak. Konkrétan az Európai Unió Ugandában támogatja a költségvetést, ahol Muzavi az, ö, elnök a melegeket nagyon is diszkriminálja, és az Európa szempontjából problematikus. Ezért nehézségekbe ütközik ez a költségvetési támogatás, mivel a közvélemény is ezt támogatja A közvélemény már elfordult a vezetéstől, hiszen ezeket a diszkriminációkat nem tolerálja az európai közvélemény. Az ugandai helyzet, ez, a, ez egy örökség, egy történelmi örökség. A, ez lehet, hogy így van, de de mégis a, hogyha egy a civil társadalom kritizál egy bizonyos fejleményt egy másik országban, ennek komoly kihatásai vannak. Az, az eszközök, a források biztosítására is. Általánosságban ez igaz. Tehát, hogyha egy fenntartható támogatásban gondolkodnak, akkor akkor az adott országban negatív fejleményekkel máshogy kell a fejleményekhez máshogy kell hozzáállni, mert még akkor a pozitívumokat nem tudjuk elérni, akkor, hogyha teljesen látjuk ezeket a pénzeket. Ami pedig a fejlett, fejlődő országokat illeti, hogyha hozzáadjuk a kínaiakat és az arabokat, akkor akkor azt látjuk, hogy ők is nagyon komoly összegekben részesülnek, az együttműködésben nagyon komolyan részt vesznek, most már például Malavi csak kap ország, de nagyon sok olyan ország van, ahol, ahol az adás, a kontribúcióról és kapásról is szó van. Chile most már inkább egy gazdagabb ország kategória felé mozdul el, de mégis szeretnék megtartani a nettó kapó kategóriájukat. Paraguay például sokkal rosszabb helyzetben van, és nagyon nagy hatékonysággal tudnánk őket segíteni, de, de ők mégis azt mondják, hogy a német technikai támogatás nélkül, aminek folyamatosan részesei vagyunk, nem tudjuk megvalósítani a fenntartható fejlesztési céljainkat, tehát továbbra is ebben a kategóriában szeretnének maradni és Németország nem fogja szállítani azt a technológiát, hogyha nem kapják meg ezt a, a segélyt Uruguayban. Tehát ez az az egyensúlyozási mechanizmus, amit folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, vagyis az adás és a kapás között egyensúlyozni kell, egy, egyfajta mérleget kell mindig készítenünk. Nagyon sok még a kihívás. Ami Dániát illeti, ehhez nem tudok hozzászólni a média, média információk alapján, mivel a leg legtöbb nemzet csak jog, jogosan, szabályosan alkalmazza a szabályokat, és hogyha visszaélés van, akkor természetesen ezt felderítjük, és ez nem számít majd támogatásnak. De a sajtó információk alapján ehhez nem tudok hozzászólni, nem tudok állásfoglalni. Aztán Schleim asszony. Hm? Valóban a társadalom minden területén is transzparenciára van szükség. A politikusoktól, döntéshozóktól is követeljük a transzparenciát. Az Európai Unióban nem lehet döntéseket hozni transzparencia nélkül. Akkor hogy fogadhatjuk el, hogy a fontos tőkemozgások területén pedig nincs transzparencia? Békeidőben, a 90-es években történt egy hatalmas hajó katasztrófa. Oszló, Kopenhágában ment a hajó, és kigyulladt. 20 évvel később még mindig nem tudjuk, hogy ki volt ennek a hajónak a tulajdonosa mert annyira bonyolult volt a tulajdonosi háló, ciprusi alapú cégről volt, szóval hogy egyszerűen nem lehetett kideríteni, hogy ki volt a tényleges tulajdonos és szerintem a mi rendszerünk a világon az egyik leghatékonyabb. Tehát mi nem tudjuk visszakövetni, hát akkor Kamerun meg Nepál nyilván, hogy erre soha nem lesznek képesek hogyha felelősségteljes kapitalizmust akarunk, akkor ez hogyan történhet meg, hogy az, hogy nem tudjuk, hogy ki a tulajdonosa egy gyárnak, vagy, vagy egy hatalmas pénzösszegnek ezt megváltoztathatja majd, és megváltozhat majd az országokra elbontott jelentés, amit az OECD akar, ez ebben változásokat hoztak, és hozhat, és nem csak az EU-ban, hanem nyilván adóparadicsomokban is ezt majd így alkalmazni kell, ez rendkívül fontos. Sok kezdeményezést tettünk, azzal kapcsolatban, hogy jobb adó igazgatást segítsünk kialakítani a fejlesztési segéllyel támogatott országoknak. Megpróbálunk adószakértőkkel technikai segítséget nyújtani, hogy ezek a fejlődő országok kialakíthassák, vagy jobban tudják kezelni a nagy multinacionális vállalatokat és az ő adóügyeiket és ez összhangban legyen a, itt a nemzetközi piacokon történik. Az ausztrálok például elég, egy elég készséges alkut kötöttek, de itt is fontos a vállalatok számára a kiszámíthatóság, máskülönben nem fognak beruházni, és ehhez kell a legjobb technikai segítséget az ODA, ODA keretében megadni a fejlődő országoknak. Az adóbázis erózió, helyezése erre a kérdésre már válaszoltam és nyilvánvaló, hogy vannak pozitív változások, ezeket fenn kell tartani, erősíteni kell, és a legmagasabb szintű politikai irányítás nélkül nem fog sikerülni. És éppen ezért most a pénzügyi válság után a legfontosabb európai országok, az USA, Kína, India vezetői eldöntötték, hogy igenis szükségünk van az adójövedelmekre, itt, amikor szegények től elvárjuk mindenkitől, hogy fizessen adót, akkor nem engedhetjük, hogy olyan sok joghézag legyen, amikor gazdagok, befolyásos emberek és nagy vállalatok pedig kikerülhetik az adófizetést. Sokkal szigorúbban kell ezt csinálni, és ennek a politikának folytatódnia kell egészen addig, eh, amíg tényleg valóban meg fog változni a helyzet. Ez egy felhívás, felelősségteljes kapitalizmust akarunk, nem forradalmat, hanem eh, ahogyan ennek kellett, eh, kellene, úgy kell, hogy működjön, a eh, felelősségteljes kapitalizmus ne lehessen a Virgin szigeteken vagy máshol elrejteni az adót, ezt ne lehessen a tulajdonosoknak elrejteni. Végül Szír úr a béke és a biztonság kérdését vetette fel. A béke és a biztonság nyilvánvaló, hogy kulcsfontosságúak a fejlesztés szempontjából. Hogyha a franciák nem avatkoztak volna be a közép-afrikai köztársaságban, akkor ott egy, valószínűleg egy hatalmas robbanás lett volna. Tehát ez rendkívül fontos eh, volt a közép-afrikai köztársaság számára hogy ott gondoskodtak, megteremtették a békét, vagy ha Maliban nem avatkoztak volna be a, be a franciák, akkor valószínűleg elég hamar a zsihadisták vették volna egész Maliban az irányítást. De azt nem fogadhatjuk el, hogy ahogyan eznek a finanszírozása történik, mert az egészségügy és az oktatásra akkor nem marad fejlesztési segély. De ezek, ez végül is nem a központi kérdés. Sri Lankában a béke folyamattal foglalkoztam hosszú évekig, és megtanultam, hogy a béke kulcsa mindig az, hogy jó legyen a politika pénzzel is lehet segítséget adni, időnként katonai beavatkozásra is szükség van, de a politika nélkül nem megy. Sri Lankán sikerült, először fejlesztési célral sok pénzt adtak a, a konfliktusban álló feleknek, nem segített, nem vezetett eredményre, nem teremtette meg a békét. Itt sokkal sok mindenben kell javulnunk, és amikor a fejlesztési segély felhasználásáról van szó, viszonylag jól működő országban, mint amilyen például Tanzánia, akkor valóban nem szabad megfertőznünk a sokkal rosszabb helyzetről lévő országokat is, mint amilyen Szudán. A még mindig vitatkoznak arról sok helyen, hogy Dél-Szudánban, Dubájban Dubában mennyi, mennyi fegyvert lehet bevinni, és közben folyamatosan egyre többen halnak meg Szudánban és Dél-Szudánban. Ennek a válságnak hát ez a hatása. Nincs transzparencia, hogy Dél-Szudánban milyen olajjövedelmekkel rendelkeznek. Néhányan nagyon-nagyon meggazdagodnak. Meddig lehet, meddig folytatódhat ez? A nemzetközi közösségnek kell sok sokkal erőteljesebb üzenetet megfogalmaznia. Hogyha azt akarjátok, hogy mi fizessük meg ennek a háborúnak a humanitárius költségeit, hát akkor látni akarjuk, hogy mire költitek az olajból származó bevételeket ebben a gyönyörű Dél-Szudánban. És Hát igen, a mi kontinensükön is feltehetjük ezt a kérdést, hogy eh, mit, mit történik ezekkel a jövedelmekkel, az ilyen olajból származó bevételekkel, ugye milliárdokat eh, eh, parkoltatnak bankszámlákban, és ezeket a pénzeket sokkal jobban fel lehetne használni. Ugye ezt mindig is mondtuk, hogy leáll a világon a fejlődés, hogyha ezek a pénzek hasznosítatlanul hevernek. Nos, szeretnénk tovább dolgozni, talán Mekivel is, és a koordinátorai, koordinátorainkkal is egyeztetünk tovább. De itt van a bizottság, Jérôme Loa, tudna valamit mondani nekünk arról, hogy mit csinál a bizottság, de nagyon gyorsan, mert be kell fejeznünk. Nos, két percben szeretném összefoglalni a válaszaimat. A bizottság aktívan részt vesz a modernizációs folyamatban, a, DAC-ban mindenféle formában részt veszünk, a statisztikákat is összeállítunk, és ez egy nagyon átfogó kép, amit kaptunk, ami a taxot illeti részt veszünk ebben az kezdeményezésben. Egy holisztikus megközelítést támogatunk, amely valamennyi tagállami jövedelem mobilizációt magába foglal. Azt hiszem, hogy ez, itt az egész képet kell nézni összességében, és ami pedig a béke, fenntartás és biztonságvédelmi intézkedési reformot illeti, ezt üdvözöljük, ez része volt a tárgyalásoknak. A ROMS az egy fontos eszköz az eszköztárban, és fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyük, ami a következő reformot illeti ennek örülünk, a tanács, titkár, a titkárság tanácsadásait is figyelembe fogjuk venni a magánszektor tekintetében. Számos okból az instrumentális megközelítést támogattuk, és nem pedig az intézményes megközelítést, ez most már egy kicsit túlságosan szakmai szintre jutott, úgyhogy ebben nem mennék be. Fontos az átláthatóság és a pontosság, hogy a méréseket megfelelően el tudjuk végezni. Remélem, hogy 2016-ban ezt le tudjuk zárni, hogy el tudjuk kezdeni a gyakorlati alkalmazás lehető leggyorsabban. Ami az egyes országokon belüli menekült támogatást illeti, fontos, hogy ezeket a méréseket harmonizáljuk. Jelen pillanatban a tag tagok nagyon különbözően végzik a méréseket, ez tarthatatlan helyzet. Tudom, hogy van egy, egy szakbizottság, amelyik már ezzel foglalkozik, és ezt nagyra értékeljük. Aztán még egy dolog, amit Szolhám úr nem említett, az OSSD csapat, ez egy fontos téma, azt láttuk, hogy az ODA csak egy része ezeknek a fejlesztési pénzeknek, a teljes fenntartható, fenntartható fejlődési spektrumot lefedő agregátumról van szó. Most veszünk részt ennek a kialakításában, és az OECD-t arra ösztönözném, hogy itt is érjünk el a lehető leggyorsabban előrelépés, hogy, hogy egy-másfél éven belül megszülessenek már az eredmények. Köszönöm. Ezt csak egyet tudok érteni ezzel. Nos, amit a biztos úr mondott, a szociális párbeszéd kapcsán is nagyon fontos. A bizottságnak mi lesz a prioritása a jövőben? Ez a kérdés. Hogyan ö, ö, ö, nem lehet anélkül előrelépni, hogyha ez nem lesz a bizottságban prioritás, vagyis az SDG-k univerzális természetést kell figyelembe venni, nagyon fontos, tehát hogy erről tárgyaljunk velük, és azt kell koordinálni, hogy a többi szakbizottsággal együtt ezt hogyan visszük előre, mert különben soha nem jutunk előbbre. Köszönöm szépen, köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. A többi két pontra nincs időnk. Május 23-án találkozunk ismét. 20, 23 és 24-e a következő időpont. Köszönöm szépen a tanácsok magát is.